Kolléganők és kollégák, indulhatunk. Megkérek mindenkit, hogy foglalja helyet. És az a megtiszteltetés ért, hogy vendégeket üdvözölhetünk. Különféle európai fontos egyetemek részéről. Nagyon örülök, hogy itt vannak ma délután velünk be is mutatom a résztvevőket, és azt hiszem, hogy három, öt egyetemi rektort üdvözölhetünk itt Európából. És most, ha megengedik, akkor olaszul folytatnám. So you can work. Tehát akkor mindenkit megkérek, hogy aki nem érti, vegye fel a fejhallgatóját, és mindenki saját nyelvét használhatja, de ha más nyelven akar beszélni, akkor beszélje más nyelven. Ezen a délutánon egy olyan meghallgatással folytatjuk, ami rendkívül fontos témát taglal. Ugyanis a Kult Bizottság már jó ideje az én meghívásomra szeretett volna szervezni egy hasonló meghallgatást. Ugyanis a hatáskörünk betartozik az, hogy közvetlenül beszélgessünk az európai egyetemek képviselőivel, legalábbis két ok miatt. Ebből az egyik az, hogy tudják, hogy mi nagyon elkötelezettek vagyunk az oktatás irányában, a minőségi oktatási rendszerek irányában. Európában a felsőoktatást fontos témának tartjuk jelentős jelentéseket is készítettünk. Libácska asszony volt az egyik, aki ilyen jelentést készített. Szudrova asszony szintén foglalkozott az oktatással, illetve a vállalkozói készségekkel. Az új Erasmus Plus-t szintén fontosnak tartjuk, ugyanis ez számos tevékenységet fed le, és az ismereteket, a, elősegíti, valamint az egyetemek, a kutatóközpontok, az ipar között hidat képez, és vállalkozói készségeket ad a fiataloknak. Természetesen érdekel minket az önök véleménye, érdekel az önök nézőpontja, hogyan lehetne javítani az ilyen programokat. A most jelenleg működő, például az Erasmus vagy a Horizont 2020 programok végrehajtási jelentését készítvén érdekel minket az önök véleménye, ugyanis tudjuk, hogy az egyetemek, amelyeket önök képviselnek, elkötelezettek a nemzetközi hálózatokban, nem csupán az európai hálózatokban. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig az, azért fontosak az egyetemek, mert nem csak oktatást, kutatást végeznek, hanem egy harmadik feladatuk is van, méghozzá fejlesztenek. Fejlesztik a fiatalok készségeit, a kulturális készségeket, az innovációt, a vállalkozói készségeket. Nem bizonyos szakokra gondolok, hanem általánosságban az egyetemekre. Az egyetemeken technológiai innovációk, a természettudományos területekre is igaz ez, a bölcsészettudományokra is, és a társadalmi tudományokra is. Önökkel arról, ezekről a témákról szeretnénk beszélni, arról, hogy az európai egyetemek a saját területüken hogyan, érik, hogyan érzik magukat szereplőnek, milyen szereplőnek érzik magukat, hogyan szeretnének fejlődni, hogyan érzik magukat ebben a nehéz válságban, amely persze gazdasági válság, de foglalkoztatási válság is egyben, éppen ezért nagy a felelősségünk az egyetemek felé. Ez egy kulturális identitásbeli válság is, amelyen most keresztül megyünk. Éppen ezért a készségek fejlesztése rendkívül fontos. Jelenleg foglalkozunk az új készségek európai menetrendjével, amely új keretrendszer, ezzel kapcsolatban is számos kérdésünk van, illetve az úgynevezett soft készségek és a kulcsfontosságú készségek, vagyis a nem formális készségek szintén, um, témá, szintén témái az eszmecserénknek. Az inkubátorok, a startupok szintén hozzánk tartoznak érdekes megnézni, hogy mi az a szakadék, amely a készségekben jelenleg fennáll, hol vannak a készségek, a különféle lehetőségek közötti szakadékok. Az egyetemek milyen lehetőségeket adnak a fiataloknak, hogyan tudnak a fiatalok az egyetemnek köszönhetően új munkalehetőségek, illetve a kutatási lehetőségek felé nyitni. Nagyon tág ez a téma. Köszönöm az előadásokat előre is a titkárságtól kérem is, hogy majd gyűjtse be ezeket az előide, e, előadásokat, amelyeket már előre megkaptunk, ugyanis tényleg ért, értékes és érdekes anyagok, nem is nagyon hosszúak, sőt, lehet, hogy sajnos nagyon rövidek. Kezdjük is. Bemutatnám a meghívottainkat, még mielőtt átadnám nekik a szót. Először is itt van velem Margaret Bruce asszony, aki a Derby Egyetemről érkezett, és ar egy új Euró, eh, Egyesült Királyságbeli Egyetemről fog beszélni, amely a KKV-kat és a vállalkozói készségeket segíti, majd pedig Szaloniki Egyetemtől itt van mm, mm velünk kezd? úr, aki a gazdasági nehézségek kapcsán hogyan lehet a vállalkozói készségeket mm, elősegíteni, erről fog beszélni. Görögország helyzetéből, Görögország nézőpontjából tudjuk, hogy nem lesz Grexit, ezt sikerült elkerülnünk, de értem, hogy kicsit drámai szól hozzánk, ugyanis segítséget kér tőlünk abban, hogy segítsünk nekik a válságon való keresztüljutásban. Aztán Longi professzor úr a Márke, Merkei Politechnikum mi egyetemtől fog nekünk beszélni az innovációról és a vállalkozói készségekről, majd pedig Sefcsik úr a Dresdai Egyetemet képviselve, de Dresdai Műszaki Egyetem a startupok szerepéről fog beszélni az európai szintéren, majd pedig Albert Baumer úr, aki projektmenedzser a CSB Systemnél, Felsőoktatás a vidéki területeken, ez egy fontos téma. Szimbiózis az egyetemi világ és az üzleti világ között. Nagyon köszönöm mindannyiuknak, hogy itt vannak velünk, most pedig kettő részre fogjuk osztani ezt a mai napot. Először is Bruce asszony és Mitkász úr fognak felszólalni, majd pedig a második rész előtt még a képviselők szólalhatnak fel, illetve a bizottság is. Köszönjük az egyetemi részt képviselőit a bizottságtól. Majd pedig áttérünk a második részre. Bruce asszonynak, akkor megadnám a szót 10 percre. Örülünk, hogy itt van, nagyon köszönjük. A mikrofon ott van, be lehet kapcsolni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a nyilvános meghallgatásra és azt hiszem, hogy nagyon innovatív dologról van szó. Nagyon jó, hogy meghívták az egyetemeket, hogy hogyan viszonyulunk a vállalkozásokhoz, az innovációkhoz. A Kulturális és Oktatási Szakbizottság elnökének szeretném megköszönni a lehetőséget, már jelezte elkötelezettségét, hogy szeretne ezzel nagyon fontos témával egész Európában foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm. Az én egyetemem, amelyet ma képviselek, képviselek nagyon elkötelezett az innováció és a vállalkozás fejlesztése tekintetében. Nagy-Britanniában központi helyen vagyunk. Nagyon fontos, hogy ezen a, ebben a térségben vagyunk. Ott van ebben a térségben rengeteg vállalat, tehát igazából a ajtónk előtt vannak a vállalatok, mint a Toyota, a Rolls-Royce, és így tovább. Tehát az ellátólánc szinte minden tagja ott van, a nagy vállalatok és a beszállítók is. Nagyon fontos számunkra, hogy a megfelelő készségeket nyújtsuk a Darby Egyetemen. Tehát Felmerült a kérdés, hogy hogyan tudjuk a vállalatoknak, amelyek ott vannak a közelünkben, biztosítani a megfelelően kiképzett munkaerőt. A vállalatoknak mi is ott vagyunk, a küszöbükön, tehát ott vannak a megfelelően képzett emberek, akik kijönnek az egyetemünkről, és az egyetem feladatát abban is látjuk, hogy katalizátorként működjön hogy megfelelő kapos legyen az oktatás és a gazdasági élet között, az üzlet és a tudomány között, annak érdekében, hogy az innovációt előre mozdítsuk. Egy nagyon érdekes esettanulmányt szeretnék bemutatni, hogy hogyan működünk együtt partnereinkkel, regionális üzemekkel, vállalatokkal. Megpróbáljuk azokat az értékeket felszínre hozni, megpróbáljuk azokat az értékeket felszínre hozni, amelyek jelen vannak a régióban. És szeretnénk megkönnyíteni a vállalatok helyzetét, hogy együttműködjenek. Nem csak a nagy, hanem a kisvállalatok helyzetét is szeretnénk javítani. A fiatal tehetségek, a fiatal hallgatók szeretnék a lehető legjobb képzést megkapni. Ez pedig a mi feladatunk, hogy előmozdítsuk. Szeretném a diákon bemutatni, hogy mennyire jó ez az együttműködés. Tehát ez egy régióra vonatkozik Nagy-Britanniában. Körülbelül 100 ezer, 146 ezer hallgatónk volt, van, 17 ezer embert foglalkoztatunk, és a Midland régióban 33 ezer munkahelyet teremtettünk. A forgalmunk 1,3 milliárd. A hallgatóink 95%-a a diploma osztó után 6 hónappal már munkát kap. Megpróbálunk új infrastruktúrába is beruházni. Itt látunk néhány céget, mely jelen van a régiónkban. A Tárbi Egyetem tehát az innovációra és a vállalkozásra helyez a hangsúlyt, ez a missziónk. A missziónk mögött pedig a következő elvek állnak, a gazdasági növekedés előmozdítása, munkahelyteremtés, készségfejlesztés, Szeretnénk eh, a régióban tartani a végzőseinket, hogy eh, a régió ebből profitáljon. Tehát regionális prioritásaink vannak. A legutóbbi héten a rektor helyettes Kínában járt, és ott beszélt a lehetőségeinkről, hogy eh, nem csak Darby városával, hanem az egész régióval, hogyan lehetne jobb gazdasági kapcsolatokat kiépíteni Kín részéről. Nagyon sokat fáradozunk, hogy létrehozzuk a kapcsolatot az igények és a kínálat között, tehát a gazdaság és az egyetem között. Véleményem szerint garantálnunk kell azt is, hogy megfelelő tudományos képesítést is kapjanak a hallgatóink, amelyel olyan vállalatoknál, mint például a Rolls-Royce, megfelelő módon tudnak együttműködni. Megpróbáljuk előmozdítani a vállalkozás készséget. És megpróbáljuk azokat az ismereteket is oktatni, hogy hogyan lehet saját hogyan lehet saját vállalatot alapítani. Tehát, hogy hogyan lehetnek önállóak a hallgatóink. Tehát ez mind-mind igazából azzal függ össze, hogy hogyan tudunk az egyetemen hozzájárulni ahhoz, hogy a tudomány és a gazdaság jobban összekapcsolódjon. Hogyan tesszük ezt? A Darby Egyetemen eléggé jelentős változások történnek, történtek, és megpróbáljuk megkeresni a megfelelő partnereket. Együttműködünk a vállalatokkal annak érdekében, hogy megfelelő munkaerőt kapjanak, ezt természetesen a munkaerő képzésével, továbbképzésével oldjuk meg. A Darby Egyetem programját pedig a végzett hallgatóink tovább viszik. Multiplikátorként dolgoznak. Tehát ismét kihangsúlyoznám a partnerség fontosságát. Feladatunk elsődlegesen abból áll, hogy az ipar a gazdaság számára megfelelően képzett munkaerőt biztosítsunk. Tehát ide nagyon sok prioritás tartozik, eh, például a közlekedés, szállítás, a szénmentesítés, logisztika, gyártási technológiák. Nagyon lényeges, hogy eh, a hallgatóink megfelelő elméleti és gyakorlati képzést kapjanak. Megpróbálunk konkrétan a régió szükségleteire koncentrálni. Megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a jólét növekedjen a régióban. Tehát vállalkozói egyetem vagyunk, és az elmúlt két évben több millió üzleti folyamatot tanulmányoztunk, több ezer munkahelyet sikerült a végzőseinkkel létrehozni. Tehát igazából igaz, csővezeték vagyunk, hogy ezen a vezetéken keresztül a beruházások megtérüljenek, és oda jussanak, ahol tényleg szükség van rájuk. A kutatásfejlesztés nagyon lényeges nálunk, ami az én egyetemet illeti. 10 millió fontot ruháztunk be, például olyan területek oktatására, mint logisztika, ellátólánc, szénmentes gazdaság, közlekedés. 800 vállalat, nagyobb vállalat és több ezer kisvállalat profitál a hallgatóink szakismereteiből. Ismét hangsúlyoznám, az innováció fontosságát, amelyet a kutatásfejlesztésben is előtérbe helyezünk. Az egyik konkrét célkitűzésünk, hogy a nálunk szerzett ismeretekkel a végzett hallgatók startup vállalatokat alapítsanak. Nagyon sokat ruházunk be az infrastruktúrába, ami lehetővé teszi a startup vállalatoknak, hogy innovációt folytassanak, de természetesen innovációs cégekkel is szoros kapcsolatban vagyunk. Most szeretném bemutatni, hogy hogyan hozunk létre értéket az innováción keresztül. Egy táblázatot is hoztam, az egyetem szerkezetéről, tehát itt igazából az agilis innovációs és vállalkozási csatornákat látjuk. Tehát megpróbáljuk az innovációkat elérni, és pedig a különféle kutatási központjainkból. Az innováció eljut az üzleti életbe, de a kutatási központokból az ismeretek, a tudás közvetlenül is eljut az üzleti életben. Hát ezt nevezzük agilis modellnek. Nagyon jó a tudás transfer, a közvetlen tudás transfer a kutató intézetek és az üzleti élet képviselői között. Szeretnénk biztosítani, az innovatív ismeretek terjesztését, a vállalatok pedig eljönnek hozzánk, és megpróbálnak olyan hallgatókat kikeresni, akikben fantáziát látnak, hogy utána akár ösztöndíjat adjanak nekik, vagy kiválasszák őket későbbi munkaerőnek. De ebben a tekintetben szeretném kihangsúlyozni, hogy azért fontos, mert a környéken vannak a vállalatok, tehát ők könnyen eljutnak hozzánk, hogy megtalálják a fiatal tehetségeket. Most összefoglalásképpen hogyan próbáljuk potenciálunkat kifejteni, tehát az agilitás, rugalmasság, a regionális prioritások kihangsúlyozása, a jövőre való felkészülés, a saját oktatóink esetében is ügyelünk arra, hogy megfelelő tudományos háttérrel rendelkezzenek. A midlandi vállalatokkal szorosan együttműködünk, hogy teljes mértékben minél hamarabb működjenek az innovációink, multidisziplináris megközelítésben dolgozunk olyan kihívásokkal szembesülünk, amelyek a jelen és a jövő kívánsa, és eh, ezekre keressük a válaszokat. Nagyon fontos az úgynevezett értékmissziónk, ez pedig eh, azt jelenti, hogy eh, a partnereinknek megpróbáljuk a hozzáadott értéket eljuttatni, amely nálunk keletkezik. Az innováció fejlesztésével, a vállalkozások fejlesztésével. Köszönöm szépen! Köszönjük, elnézést, de itt az idő miatt egy kicsit sietnünk kell. Úgyhogy mindenkinek az idejét figyelem. Köszönöm ezt a nagyon érdekes bemutatót, előadást. Most pedig megadnám a szót a Tesszaloniki Egyetem rektorának, Mitkász úrnak, aki a következő témában fog felszólalni. A vállalkozói készségek támogatása az egyetemen, a rossz gazdasági helyzetben. Nagyon köszönöm, tisztelt elnökasszony. Örülök, hogy itt lehetek, kedves hölgyeim és uraim, és örülök, hogy a ebben a szakbizottságban felszólalhatok. Hogyha látjuk ezt a címet, akkor akkor talán a válasz nem igazán egyértelmű. Én körülbelül 15 évet, tart, ö, évet töltöttem az Egyesült Államokban, és arra tanítottak engem a tanáraim, hogy beszéljek az ipar képviselőivel, az üzleti szféra képviselőivel, és tartsak föl, állandó kapcsolatot velük. Én ö, mérnök informatikus vagyok, és amikor 2000 környékén visszatértem Görögországba, akkor el kellett jönnöm, hogy Európában, és legfőképpen Görögországban a dolgok egy picit másképpen működnek. Európának Európa nem ugyanazon a nyomvonalon halad, Európa nem ugyanarra használja az egyetemeit, mint mondjuk Amerika. Európában nem növekedési faktorok az egyetemek, nem technológia, nem technológiát generálnak az egyetemek, amit aztán át lehetne ültetni a magánszférába. A helyzet kevéssé produktív, ahogy északról délre, vagy nyugatról keletre mozgunk elnézést az országoktól, amelyek ezzel alól kivételt, képvis, kivételt képeznek. Tehát vállalkozói készségek támogatása az egyetemeken, amikor Görögország, amikor öm, rossz a gazdasági helyzet. Példaként Görögországot fogom felhozni. Hogyha megnézik a diát, a tetején látható, hogy 2007 és 2013 között csökkent a GDP 25%-kal. Európa GDP-jének csökkenése ugyanilyen volt a második világháború után. Számos megszorítás ellenzett év után a fiatalok nagyon megszenvedték a helyzetet, magas lett a munkanélküliség, a fiatalok, az egyetemi képzettséggel rendelkező fiatalok kivonultak. Agyelszívásról is beszélhetünk, amely pont, hogy mást jelentett a többi országnak, ugyanis a fiatalok kb. 200 ezeren Görögországból egyetemi képzettséggel, végzettséggel kimentek, és más országban találtak maguknak munkát. Ma már 300 ezer a számuk körülbelül. Mm, nem használjuk ki megfelelően Görögországban a humán erőforrásokat. Ez egy múlt heti jelentésből hozott, hozott kép láthattuk, hogy az EU28 tagállamában vannak hiányosságok bizonyos bizonyos szakterületeken. Persze pár ország e, ezzel a kivételt képez, amennyiben mm, bizonyos területeken még többlettel is rendelkeznek. Összességében a, fi- a fiatalok, 25%-uk szívesen hagyja el az országot, nem jelent ez számukra problémát, és sokan meg is teszik ezt. Én a Tesszaloniki Arisztotelész Egyetem rektora vagyok, ez a legnagyobb egyetem az egész országban. Ha tudják, hogy hol van Tesszaloniki, akkor talán egyetértenek velem abban, hogy több balkáni városhoz is közel van, különböző országok fontos városaihoz. Ezek a városok mind-mind növekedni szeretnének. 75 ezer nél is több diák tanul ezen az egyetemen. Görögország legnagyobb kutatóközpontja is egyben, ez a mi egyetemünk. A kutatási tevékenység igen jelentős. Több mint 3000 ezren a fiatalok közül valamilyen egyetemi kutatási projektben vesznek részt a, a többi munkavállalón kívül. Az alapképzésben is rendkívül jó képzést kapnak a fiatalok. Mondanék is erre pár példát. Idén nemzetközi díjat kapott például a Microsoft-tól az egyik hallgatónk nemzetközi versenyen, egy elektromos autó versenyen is eh, elő, előjáró di, jó díjat kaptunk. Tehát a diákjaink járnak az órákra, és ezen kívül még más tevékenységet is végeznek. De sajnos nem olyan, nem mindig nagyon sikeres. Tesszalonikin kívül máshol is vannak kutatóközpontok. Itt eh, a Tesszaloniki eh, kutatóközpontot emelném ki mégis, amely hozzájárul a versenyképes eh, kutatási területek fejlesztéséhez. De még így sincs elég munkahely, még, nem tudjuk, még mindig nem tudjuk bent tartani az embereket Görögországban. Szinergiára van szükség az egyetemek, a kutatóközpontok, a kormány, a vállalatok, a magánszféra között. Új mentalitásra is szükség van. A városban, ahol kb. 1 millióan laknak, ugye ez egy nagy görög kikötő város, négy egyetem van, kilenc kutatóközpont, és összesen 150 ezer BSC képzésen résztvevő fiatal, és 20 ezer MST képzésben résztvevő hallgató. A Tesszaloniki Innovációs Zóna is itt működik, illetve például a Technopolis is, amely egy tesszaloniki üzleti központ. Az egyik legújabb kutatási projekt tulajdonképpen egy inkubátorház, amelyben fiatalok kis csoportokban dolgoznak együtt, frissen végzett hallgatók, az üzleti szféra képviselőivel dolgoznak együtt a szoftver fejlesztésen Technopolis a neve ennek az észak görögországi klaszternek, amelyben működik egy olyan program, amelynek a keretében kiválasztják a legsikeresebb, legjobb hallgatókat, és nekik munkát ajánlanak. Tehát ilyen tevékenységeket végzünk, végeznek Görögországban. Tesztalonikiben. Számos közös iroda működik, a külföldi vállalatoktól veszük át a jó gyakorlatokat, jó példákat. Mondanék pár példát, például a szoftver vállalatokra, amelyek Tesszalonikiben, Görögországban kutatásokat végeznek, és az Egyesült Államokban árulják a szoftvereket, amelyeket készítenek. Tehát van van igény arra, hogy az ötleteket kivigyük a piacra, de ez még nem jó, nem teljesen jól működik. Az egyetemnek van egy saját karrier központja, a hallgatók mehetnek ide tanácsot kérni, létezik innovációs és tudásközpont is, vállalkozói készségekkel foglalkozó külön osztály is, ismeretátadási osztály, ahol konzultációt lehet kérni, a startupok konzultálhatnak, lesz egy kutatási kiállításunk is Tesszalonikiben. Itt az összes műszaki egyetem képviselteti majd magát, és bemutatják a kutatásaik eredményét jövő év májusában az ipar képviselőinek. Mi, vagyis a rektorok, a professzorok, tehát a politikusok is kezdenek rájönni arra, hogy az egyetemek nem oktatási szigetként kellene, hogy működjenek, hanem a fejlődés, a növekedés katalizátoraiként kellene, hogy fellépjenek. Már elindultunk az e felé vezető úton, más országokkal is egyeztettünk, például Bostonban, Massachusettsben is végeztünk egyeztetéseket, hogy láthassuk, hogy a tesztaloniki piacra hogyan lehetne, a görög piacra hogyan lehetne a szoftverfejlesztést áthelyezni. Szeretnénk a görög diaszpóra erejét kihasználni, bennük bízunk, azokban a csoportokban, szövetségekben, amelyek eh, próbálnak segíteni Görögországnak abban, hogy kilábaljunk a, kilábaljunk a válságból ösztöndíj, vannak olyan országok, amelyek ösztöndíj programokkal készülnek, vannak, akik partnerségi kapcsolatot javasolnak. Végezetül egy javaslatom lenne, talán érdemes, megfontolásra érdemes lehet. Az tény, hogy az egyetemi oktatók és kutatók érteke, ö, érdekeltek a publikációk kiadásában és a kutatásokban, a citációs indexük növelése érdekében. Nem is gondolnak arra, hogy mi történik a kutatási eredményeikkel. A lényeg, hogy ki legyen nyomtatva, onnantól kezdve, hogy ki van nyomtatva, megjelenik nyomtatásban, mert nem feltétlenül érdekli őket, hogy a kutatás eredményével mi lesz. Talán jó lenne, hogyha leszne, lenne egy tranzitív vállalkozási index, amely a az egyetemi vállalkozások, termékek életútját követni nyomon, és amely a kutatókat és az egyetemeket lehetne ezzel értékelni. Tehát azokat, akik kikerülnek az egyetemekről, majd pedig ilyen területen helyezkednek el. Tehát nem azt mondom, hogy hagyjunk fel a citációs indexel, hanem a vállalkozói készségeket is el kellene ismernünk, ezt az opciót is lehetővé kellene tennünk. Görögországban az a dolog, amiről nem igazán szeretünk beszélni, az a politikai válság, a pénzügyi válság. Hogyha az ország nem kerül vissza a hagyományos nyomvonalra, akkor nem tudunk befektetőket bevonzani az országba, de hát próbálkozunk. Köszönöm, mondja az elnök, érdekes volt ezt meghallgatni. Köszönöm. Köszönöm ezt az érdekes... Köszönöm ezt a nagyon érdekes előadást. Köszönöm, hogy leírta nekünk a munkáját. Mielőtt most átadom a szót a kollégáimnak, Szeretném a bizottság képviselőjét, Tennis Kreolit megkérni, aki az Innováció és Oktatási Főigazgatóság részéről érkezett, hogy reagáljon, utána pedig a képviselő kapnak szót. Köszönöm szépen, Kosztászony. Mindenek előtt elnézést kérek, hogy nem túl udvariasan teszem ezt, mert most mondom el, és sajnos el kell mennem, tehát nem tudom meghallgatni sem a többi prezentációt, sem a képviselők felszólását. Köszönöm szépen, Kossza asszony, hogy megszervezte ezt a lehetőséget. Osztjuk a nézetét, hogy nagyon fontos dologról van szó, hiszen az egyetemeknek fontos szerepe van az innováció és a vállalkozás fejlesztésében az üzleti világ, de nem csak az üzleti világ, hanem a regionális és a helyi struktúrák is igényt tartanak az egyetemi ismeretekre, egyetemi képzésre. Néhány dolgot szeretnék most megismételni, ami nálunk zajlik, hogy a bizottságon belül mit teszünk, és utána pedig megnézzük, hogy amit mi a bizottságban teszünk, mennyire vág egybe azzal, amit itt hallottunk a felszólóktól. 2008-ban a bizottság egy egyetemi üzleti fórumot szervezett. Ez egy olyan fórum volt, ahol összehoztuk a két világot. És a bizottság ebben a tekintetben közvetítő szerepet játszott, összehozta az egyetemi embereket az üzleti világ embereivel, hogy közös pontokról beszéljenek és ezt két évente megszervezzük Brüsszelben a plenáris teremben, de még, még, még ebből többet is csináltunk, hiszen ebből egy igazi úti só lett. Az idén három fórumot tartottunk, Bécsben, Finnországban és San Sebastiánban, ország Baszk tartományában. Ezek olyan lehetőségek voltak, amikor az emberek a régióból, az üzleti életből, a hatóságoktól és az egyetemekről, felsőoktatásból oda jöttek, hogy mit tehetnek, hogy mi, mit szükséges tenniük. Nagyon érdekes fórum volt éveken keresztül, és elmondtam, hogy ez egy ilyen eszmecsere lehetőség volt, és két konkrét kezdeményezés is született ebből, és az Erasmus Plus lett az eredménye. Azt szerettük volna, hogy egy online eszközt hozunk létre, és egy számítógép alapú kérdőív kiértékelő rendszerünk van, a kérdőívet pedig a tudományos élet és az üzleti élet képviselői töltik ki. Néhány éve hoztuk ezt létre, és a létrehozása után pedig továbbfejlesztettük, és 800 egyetem használja ezt a rendszert, nem csak egy Európában, de a legtöbb európai egyetem használja. És egy közösség jött létre, egy olyan közösség, amelynek tagjai beszélnek egymással. Tehát ez az egyetemi üzleti fórum, a bizottság elképzelése volt, és sikerült az érintetteket összehozni. Hogyha érdekli, akkor el tudjuk küldeni a számítógépes linkeket, mindenki megnézheti, hogy hogy működik, hogy jobban megértse. Ami nagyon érdekes, az az, hogy viszonylag csekély befektetéssel, 600 ezer euró beruházással létrehoztunk valamit, ami szerintem nagyon jó lehetőségekkel rendelkezik. Egy másik dolog, ami az Erasmus Plus-ban megtalálható, az a tudás szövetségek. Tehát konzorciumok jönnek létre az egyetemek és az üzlet között határokon átnyúló módon, és így lehet új oktatási tartalmakat létrehozni. Tehát új módon szervezik meg az oktatást. Általában a kurzusokon ott vannak az üzleti élet képviselői is, tehát eh, ez igazából az, hogy úgy tanulunk, hogy közben csináljuk a dolgot. Hiszen a hallgatók rögtön a gyakorlatban is láthatják, hogy hogyan működik az, amit az egyetemen tanulnak. Tehát viszonylag új dologról van szó, tehát nem tudjuk, hogy konkrétan mi lesz az eredmény. Most az Erasmus Plus félidős kiértékeléséhez érünk, és az biztos, hogy amit már most elmondhatok, az az, hogy nagyon lelkesek a résztvevők. A dolgunk pedig az, hogy összehozzuk az egyetemeket és az üzleti élet képviselőit. Amikor az emberek belegondolnak ebbe az együttműködésbe, tehát az egyetem és az üzleti élet közötti együttműködésben, akkor általában arra gondolnak, hogy kutatásokra kötnek szövetséget az egyetemek a vállalatokkal. De itt most többről van szó. Arról van szó, hogy oktatási tartalmakat hoz létre az üzleti élet és az egyetem, a tudományos élet. Ez a dolog célja, és úgy tűnik, hogy működik. Egy másik megjegyzésem lenne, és ezért kár, hogy most szólalok fel, és nem az összes meghallgatás után, tehát például Sefcsik professzor meghallgatása után, hiszen ő beszélne a regionális stratégiában betöltött szerepről. Tehát, hogy az üzlet és a tudományos világ, a felsőoktatás hogyan tud regionális szerkezetekben segíteni. A regionális fejlesztési stratégiában tehát kiemelt szerepe van az üzleti és tudományos életnek. Erről volt többek között szó San Sebastianban. Tehát a főigazgatóságunk elkezdte összehozni, a, összefonni a szálakat a regionális főigazgatósággal. Tehát nekünk megvannak a saját speciális eszközeink, megvannak a kapcsolataink az egyetemekhez, az üzleti élethez, a regionális főgazgatóság pedig ismeri a régiókat, tudja, hogy hol milyen szükségletek vannak. És a kollégáink azt mondják, hogy a regionális fejlesztési stratégiát általában úgy alakítják ki Európában, hogy nem beszélnek a tudományos élettel, nem beszélnek az egyetemek képviselőivel, ez egy olyan téma, amelyet többet szeretnénk foglalkozni a következő, az elkövetkezendő időkben, és eh, a főigazgatóságot pedig megkérték, hogy hogyan tehetne többet. Annak érdekében, hogy mit tegyünk, hogy jobban integráljuk az egyetemeket a helyi stratégiák, fejlesztési stratégiák kialakításában. Hát erről szeretnék majd legközelebb beszélni, ha meghívnak, de szerintem ez több, mint elég a részemről, és most egy ilyen nagyon kellemes vitát kívánok. Eh, nagyon köszönjük ezt az igen érdekes eh, felszólalást. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy tudjuk, hogy a biztos már bejelentette, hogy a következő hónapokban majd hallhatunk egy, vagy olvashatunk egy közleményt a modernizációról. Ez a meghallgatás pont érdekes lehet önöknek is, hogy lássák, hogy az egyetemek, az ilyen brilliáns egyetemek is mit tesznek ezen a téren. Tehát érdekes lehet az egyetemekkel való párbeszéd önök számára is mi magunk is, de erről majd fogunk még beszélni a koordinátorokkal, indítani szeretnénk a Regi Szakbizottsággal egy, egy szorosabb együttműködést, ugyanis a kohéziós politikákkal a Regi foglalkozik, és szerintünk ez igencsak érdekes lehet. Fontos ez a téma, Fontos a programok megvalósítása, végrehajtása szempontjából is. Most pedig átadnám a szót azoknak a képviselőknek, akik szeretnének felszólalni. Libácska először is, Becska asszony. Köszönöm. A, elnézést, nem hallottam a, a nevet. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes két prezentációt. Szeretnék a rektor úr szavaira reflektálni. Azt mondta az imént, hogy az egyetem katalizátorként kell, hogy működjön, a növekedést és a fejlődést kell, hogy támogassa. Na de hát ugye a reakciókat csak felgyorsítjuk, de nem helyettesít, segítjük a reakcióban résztvevő komponenseket. A gazdasági környezethez így még nem tudunk megfelelően alkalmazkodni. Ebben a gazdasági környezetben, ebben a tőke nélküli környezetben igencsak nehéz előtörni, hiszen az innovációhoz is tőkére van szükség, ha ez nincs meg, akkor probléma merül fel. Az egyetemek úttörőként kell, hogy működjenek, ki kell, hogy egészítsék a Juncker tervet, a Horizont 2020 programot. Ösztönző megoldásokkal kell előállni. Az lenne a kérdésem, hogy a Horizont 2020, amely nem sokára felülvizsgálatra kerül, mennyire teszi lehetővé az egyetemek számára azt, hogy támogassák a kutatói tevékenységeket. Én magam részt vettem az egyik program felülvizsgálatában, amely pont a PhD hallgatókat vizsgálta. Ön meg tudná erősíteni ezt, vagyis azt, hogy a, a Horizont 2020-ból ki tudják venni a részüket az egyetemek, például az ön egyeteme. Következő felszólalóink a szó. Nagyon köszönöm ezeket a prezentációkat, rendkívül érdekesek voltak. Külön örültem, hogy az egyik angol egyetemmel partnerségi kapcsolatot ápoló egyetem is itt van. Derbyben az egyetemek is versenyeznek egymással, mindenhol versenyeznek a legjobb hallgatókért. Hogyan lehet egyensúlyt találni, hogyha egyszerre vagyunk partnerek és riválisok is. Ami Tesszalonikit illeti, a tanterv hogyan módosult, hogyan modernizálták a válság óta, vagyis 2008 óta az egyetemi tantervet. Lettek-e olyan új tantárgyak, amelyeket a válság miatt vettek fel az egyetemi tantervbe? A legnagyobb korlát a Görögországban arra, hogy az egyetemek a az üzleti szférával kapcsolatokat létesítsenek, az mi a, a bürokrácia, az adminisztráció, mi a legnagyobb akadály? Vannak startupok, szeretném, hogyha a vállalkozói készségről tudná egy pár szót mondani, vagyis arról, hogy mm, az egész egyetemet hogyan lehet a vállalkozói készség szinterévé tenni, nem csak az informatikai, mérnöki szakokon, hanem úgy általánosságban, még a történelem, a filozófiában, vagy akár az irodalomban is. Köszönöm. Egyetértek, Helga Truppelé a szó, utána pedig Grammatikes Tiszmúri. Köszönöm az előadást, Bruce asszonyhoz lenne kérdésem, amikor bemutatta az önök hozzáállását, azt, hogy ezzel az együttműködési rendszerrel mit is szeretnének elérni. Az lenne a kérdésem, hogy problémájuk volt-e, amikor ezt a sémát kialakították. Ha volt probléma, akkor hogyan sikerült azon túljutni? Köszönöm. Georgios? Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos témáról van itt szó, az előadók is mutatják. Az ön elégedett mosolyából is láthatjuk, hogy milyen magas szintű előadóink vannak itt. 20 évvel ezelőtt a görög hallgatók, és úgy általánosságban az európai hallgatók, előtt ott volt minden. Tanultak, aztán könnyen munkát találtak, könnyű volt a munkakeresés, könnyen találtak munkát a hallgatók. De ma már hatalmas a munkanélküliség, egyszerűen nem is hiszem el, hogy hány százalék a munkanélküliség. Görögországban 42,7 százalék, Spanyolországban szintén 42% fölött van, Olaszországban 47%, és 20,3% a az eurozónában. És akkor ebben a százalékban beleszámolunk ö, gazdag országokat is. Gar- ö, Európa nagyon lassan halad ennek a problémának a megoldása felé. Soha nem beszélek sokat, tudom, hogy soha nincs elég időnk, csak szeretném emlékeztetni rávezetni önöket arra, Bruce asszony, azt szeretném kérdezni, hogy egészen lenyűgöző volt a, az önök, az ön egyeteme, ez a prezentáció. Én tíz évet töltöttem az Egyesült Királyságban. Az ön prezentációja szerint csodálatos az együttműködés. Hét egyetem működik együtt, de milyen alapon? Nehezen tudom el képzelni, hogy kettő-három egyetem is akár jól tud együttműködni, hogy lehet, hogy akkor hét egyetem jól együttműködik. Mi ennek az alapja? Nem egyetemi, nem egyetemi szemmel nézi a dolgokat. Mit taníthatna az egyetem? Azért, hogy például a Rolls-Royce-szal jól tudjon majd együttműködni a hallgató. Semmiképpen sem akarom kifigurázni, amit ön, ön mondott, csak szeretném megtudni, hogy hogyan is működik a dolog. Hogyan értékel ezt az együttműködést? A tesszalonéki rektor úr pedig örülhet, hiszen válságban van az ország, de ennek ellenére a Tesszaloniki Egyetem ahogyan ezt mindannyian tudjuk, jól menedzseli a dolgait. Sajnos sajnos most válság van, de én amikor ö, Görögországban dolgoztam, akkor még sokkal jobb volt a helyzet. Ami a politikusokat illeti, nem volt jó az egyetemi és a politikai világ között a kapcsolat, amikor én még görög egyetemeken dolgoztam. Nem, ma már talán jobb a helyzet. De hát a politikusok mindig próbálnak beavatkozni és megnyírmálni a görög egyetemek autonómiáját. Szeretném rektor barátomat kérdezni, illetve bárkit, aki elég bátor a válaszhoz, az európai egyetemek mit várnak ettől az Európától? Ettől az Európától, amely mindig a változásról beszél, de szerintem soha nem változik. Köszönöm. Ez eléggé összetett kérdés ahhoz, hogy pár, percre, pár perc alatt válaszoljunk rá, de hát mi mindenre fel vagyunk készülve átadom a szót a kedves vendégeinknek. Tehát a Horizont 2020 nagyon lényeges, hiszen itt a nagy tudomány van jelen, és ezen belül lehet együttműködni megfelelő módon, különféle projektekkel. Ez pedig nagyon lényeges. Marie Curie tapasztalatokra tett szert, és az ő példája is mutathatja, hogy miket lehet kihozni az ismeretekből. Tehát motiválnunk kell az embereket, hogy esetleg egész PhD szintig maradjanak az egyetemen. A startupokról, a startupok Általában egy megfelelő üzleti jellegű tanulmány lezárása után keletkeznek. Tehát a startupok tipikus példájai annak, hogy hogyan lehet az egyetemi ismereteket azonnal alkalmazni az üzleti életben. És a startupok a hallgatóknak lehetőséget nyújtanak, hogy saját maguk hozzanak létre vállalkozásokat. Most visszatérek a Midland régióhoz, tehát nálunk nagyon jó a tudomány és a gazdaság élet közötti kapcsolat. Az egyetemek rendszeresen jelen vannak. Nagyon sok vita, eszmecsere zajlik a kölcsönös szükségletekről, és bizonyos rivalizálás is van. De hát ez gondolom természetes mindenféle területen. Megpróbálunk különleges programokra, specializákra koncentrálni, hogy az egyetemeken belül hogyan lehetne diversifikálni a kínálatot. Tehát nagyon fontos az, hogy megnézzük, minden egyetem sajátját, tehát hogy mi az egyetemek erőssége, és így létrehozni a egyetemi tudományos közösségen belüli specializációkat. A kérdésemet nem válaszolták meg, tehát szeretném tudni, hogy voltak-e problémák. És ha igen, milyenek? Viszonylag új partnerségről van szó, és mondjuk úgy, hogy a mézeseteket töltjük, és természetesen ott vannak a civil szervezetek, ott vannak a helyi, a helyhatóság képviselői, tehát igazából nem, nem csak tudósok és üzletemberek vannak ott, hanem megpróbáljuk a régió szereplőit összehozni. és a Rolls-Royce vezeti ezt a közösséget, tehát igazából egy, egy vegyes társaságról van szó, amely a regionális fejlesztéssel foglalkozik, és nagyon, nagyon lényeges, hogy egy kicsit tágabb fókuszban lássuk a témát. Tehát nagyon, nagyon lényeges, hogy az hogy a tudományos közösséget is tovább építsük, gazdagítsük tanítással, kutatással, kötelezettségvállalással. Köszönöm. Azzal kezdem, hogy az egyetemek hogyan profitálnak a kutatásból. Görögországban az egyetemek államiak, tehát az államtól kapnak pénzt, és kutatási projektekre kapnak pénzt. Néhány számot is megemlítek. 2009-ben 45 millió eurót kaptunk a kormánytól, és a kutatásra 35 milliót kaptunk. 2015-ben, 2016-ban az egyetem 12 milliót kapott a kormánytól, az államtól, és 50 milliót generáltunk kutatási projektekkel. Tehát a kutatási projektek nagyon fontosak, amint látjuk az egyetemek számára, hiszen ezek pénzt jelentenek az egyetem számára, akkor is, hogyha az államtól nem kapunk. Ehhez viszont nagyon szükséges a szinergiák létrehozása a tudomány és az üzleti élet között. Tehát nagyon fontos hogy ezt a vállalkozói mentalitást kialakítsuk, megerősítsük. Nem mindig vagyunk sikeresek, hiszen hogyha egy projektnek vége van, akkor általában elfelejtjük az eredményeit. E, és ezen a téren lehetnénk jobbak. Tehát hogyan változott meg a tanterv? Nem igazán változott meg Görögországban. Miért? Hiszen az elmúlt 7-8 évben igazából befagyasztották a költségvetésünket, és egyre több embert veszítünk, egyre több embert veszítünk a tudományos életből, elmennek a tudományos életből. Tehát, hogyha nincsenek új emberek, akkor nagyon nehéz fenntartani az oktatási színvonalat. Megváltoztak a hallgatók lehetőségei is. Tehát nagyon, nagyon sokan szeretnek a közigazgatásba elmenni, vagy a gazdaságba. Tehát igazi változást láttunk a hallgatók részéről is. Tehát milyen akadályok vannak az egyetemek és az üzleti élet közötti szinergia előtt? Ez természetesen függ az ország, az adott ország jogrendjétől, a másik akadály a bürokrácia, de a mentalitást is említhetném, hiszen Görögországban az ipar és a felsőoktatás nem beszél egymással nincs szüksége a, nincs szükség a párbeszédre. Ez a mentalitás, de ez a mentalitás lassan-lassan megváltozik. És nagyon lényeges az európai mobilitás, tehát észak-dél irányába, nyugat-kelet irányába. Tehát nem vagyunk az Egyesült Államok vagy Izrael helyzetében, de ezektől az országoktól mindenképpen tanulhatnánk. Főleg olyan országok, mint Görögország. Professzor úr, egyetértek önnel abban, hogy Görögországban elég folytogató most a légkör a felsőoktatásban. Nehéz. És ezt még megnehezíti az a tény, hogy a jogalkotás havonta változik az elmúlt két évben. Nagyon nehéz igazából futóhomokra építkezni. Tehát mit várnak az egyetemek Európától? Azt gondolnám, hogy az egyetemeknek el kellene mondani, hogy milyen igényeik vannak. Hát az egyetemeknél megvannak a szakismeretek, és én például számítógépes mérnök vagyok, és előre jelezhetem, hogy a jövőben azok az egyetemek, amelyek nem jelentkeznek új ismeretekkel, új tudással, azok az egyetemek el fognak tűnni. Hiszen hogyha az emberek a jövőben tanulni akarnak, akkor elképzelhető, hogy nem lesz szükségük egyetemre. De hogyha az egyetem új tudást produkál, felhasználható új tudást, akkor azok az egyetemek fenn fognak maradni. Tehát azt mondanám, hogy, hogy szükség van a bölcsészetre is, ahogy valaki említette, de az egyetem meg fog változni. Nagyon szép ez a, vá- ez a konklúzió, egyetértek ebben. Nagy a, lehet, nagy a felelőssége az egyetemeknek, na de a kormánynak is, Európának is, ugyanis a lehető legtöbb szabadságot kell adni az egyetemeknek, a lehető legtöbb felelősséget is, hiszen így lehet fenntartható fejlődést, növekedést eszközölni, amely az innováción, az intelligencián alapul, és az a, gazdaság szociális vetleteinek figyelembevételén. Nagyon köszönöm. Ezen a ponton kérem a következő három előadónkat, hogy csatlakozzanak hozzánk. Remélem, hogy a Brexit nem fog majd kihatni ezekre az együttműködésekre, amelyek az egyetemek a kutatóközpontok között működnek. Közös felelősségünk ez az önök országában hozott döntések. Nem szabad, hogy kihassanak erre. Köszönöm, most pedig jön a következő három panelistánk. Allora, I already introduce the professors. And now, prego, Professor Longhi, Professor Shevzik, and this, this one. Allora, adesso noi abbiamo... Most pedig az új panel már itt ül. Igen, érdekes előadásokat fogunk nem sokára hallani. Három szakértőnktől, Longi úr fog kezdeni. Már elmondtam, hogy a Márkei Egyetem rektora, Ankonai Egyetemről érkezett. Minden kollégánk gondolom egyetért abban, hogy a szolidaritás mennyire fontos. Márke régió, tudják, hogy uh, Olaszország középső részét sújtotta földrengés egyik elszenvedője volt. A szolidaritásunkat fejezzük ki. Most pedig Longi úrnak adnám meg a szót, aki a fertőzés, mint a vállalkozói készségek fejlesztése címmel fog előadást tartani. Nagyon köszönöm, köszönöm a meghívást. Az egyetem, amelyet képviselek, egy olyan régióban található, a Márke régióban, amely a nyolcadik legfontosabb a, a, a gyártási szempontból. Kicsi régióról van szó, mégiscsak nagyon sokat tudunk mi termelni az én régiómban. Egy másik fontos vetület ennek a régiónak, nagyon kicsi régióról van szó, körülbelül 1800-an 800 ezeren laknak itt, és 150 ezer vállalkozás működik itt, vagyis valóban elterjedt a, elterjedtek a vállalkozások ebben a régióban. Minden ezer lakosra jut 100 vállalkozás, vagyis a vállalkozói készségek igencsak elterjedtek ebben a régióban már évek óta vállalkozást indítani, nagyon egyszerű feltételek mellett is lehet. Mi mit javaslunk, mi mit adunk egyetemként? Ösztönözzük a vállalkozói készségeket, a fiatalok vállalkozását, ismereteket adunk nekik, és egyetemként bátorítjuk őket arra, hogy vágjanak bele ebbe az új vállalkozási, alapítási kultúrába, amely már nem csak az ismeretekre alapul. Mi olyan ismereteket adunk egyetemként, ahogyan ezt már a kollégák is mondták, amelyeket majd öm, értékként tudnak felhasználni a diákok. Ez az egyetem szerepe ilyen szerepet kell, hogy játszon az egyetem. Véleményem szerint Európának nagyon sok vállalkozói készségre van szüksége, főleg a fiatalabb generációk részéről. Kész kell lennie az európai fiatalságnak a vállalkozás indításra, Hogyha vállalkozókat indíta, vállalkozásokat indítanak, az nagyon jó, de hogyha egyszerűen csak az innovációt látják és innovatív módon gondolkodnak, már az is jó. Olyan körülményeket kell teremtenünk, hogy a fiatalok boldoguljanak, ki tudjanak találni maguknak egy munkát, és a többieknek is. Mi pont ezt keressük, olyan egyetemi keresünk nálunk a területünkön, amely ilyen szemlélet mentén működik. Az egyetemünk a mi területünkön működő vállalkozások példájából nyer inspirációt. Az eredmény pedig, főleg ismeretek tekintetében látható, ugyanis a vállalatok valóban az ismeretekre alapulnak, a kutatásra, arra a tudás halmazra, amely az egyetem alatt halmozódik fel. Ezt kell értékként kezelnünk és kiemelnünk. Hogyan is lehet ezt elérni? Hát sokféleképpen. Már mm, különböző kutatói központokról itt hallhattunk, egyetemekről, együtt dolgozó egyetemekről, arról, hogy a fiatalok vállalkozását, vállalkozói készségeit támogatni kell. A kutatást ki kell emelni a kutatás fontosságát, a start-upok fontosságát. Az első lépés, ez nagyon fontos lépés, még nem elég, ugyanis meg kell teremteni azokat a hálózatokat, azokat a kapcsolatokat, amelyek szükségesek az ötletek megvalósításához. Az alapötlethez persze szükség van finanszírozásra. Az első előadásban pont arról hallhatunk, hogy a vállalkozási tőkét hogyan is lehet megszerezni. Az egyetem nem csak a kutatás értékét kell, hogy képviselje, hanem a kutatás eredményeit meg kell osztania a saját hallgatóival, illetve a vállalkozásokkal. Milyen stratégiát is követünk mi, hogyan támogatjuk ezeket a tevékenységeket? pont azt, ami a az előadásom címében is szerepel, vagyis fertőzés, az ismeretek egymással való megosztása. Radikális innovációra van szükség. Az innováció, hogyha van, akkor a mindennapokban kell, hogy működjön. Az előző naphoz képest kell innoválnunk. De ez már nem elég, még több, még nagyobb innovációra van szükség. A kutatás eredményeit össze kell vetni az ismeretekkel, a különböző kutatók eredményeit össze kell vetni. Mi egyfajta laboratóriumot hoztunk létre, egy gyárat, hogyha úgy tetszik, ahol is a különböző ötletek egymással ütközhetnek és egymást megerősíthetik létrehoztunk egy contamination labet, vagyis egy fertőző laboratóriumot, amelyben ezeket az ötleteket megosztják egymással a hallgatók. Az az alapötlet, hogy különböző ötleteket fogadjunk be, különböző elméleteket fogadjunk be, különböző területekről érkező hallgatók, különböző oktatási szinten hallgatók tehát első, másod, harmadéves alapmester, PhD képzésben résztvevő hallgatók működnek együtt, és nyitnak az ipari szféra felé. Európa az okos specializációkon alapul, minden régiónak van valamilyen saját specializációja, a szakterülete, márke régiónak is. Az egyetemnek ezt az adott szakterületet kell támogatnia. Ezen tereken belül vannak természetesen különböző, különböző röppályák vannak, különböző módokon lehet elérni ugyanazt a, az eredményt. Lehet együtt dolgozni, csoportokban problémákat együtt lehet megoldani, a kommunikáción lehet dolgozni, azon, hogy ugyanis kommunikáljuk az ötleteinket. Ez alapvető fontosságú a vállalkozások tekintetében. A kommunikáció nagyon fontos, az, hogy hogy mondjuk el, hogy mit szeretnénk tenni. Közös tereket hoztunk létre, klasszikus laboratóriumokat, ahol tartjuk az óráinkat, ahol a kutatási tevékenység zajlik. Minden nap, bármikor be lehet menni ezekbe a kreatív terekbe, lehet őket használni, és itt a hallgatók találkozhatnak egymással. A legfontosabb dolog az, hogy ezt a programot együtt indítottuk a, az Urbinói Egyetemmel bölcsész képzést nyújtó egyetemekkel. A, azért érdekes ez, mert mi mérnök, műszaki egyetem vagyunk, együtt dolgozunk bölcsészet, tudományi karokkal, és az a, az a lényeg, hogy a különböző szakterületek keveredhessenek egymással. Ha valaki robotmérnöki tanulmányokat hallgat, tanul, akkor attól nagy innovációt várnak. De hát nézzük, hogy mi is lett az Urbinomi Mácsarátai Egyetemmel való együttműködés eredménye. A bölcsész hallgatók adják a nagy innovációkat, aztán majd az informatikusok, a közgazdászok adják azokat a készségeket, amelyekkel az ötletbe energiát és erőt lehet lehelni. A hallgatók különböző szakterületekről érkeznek, és pont ettől lesz olyan szép ez a mm, Smart Specializationre alapuló program. Az a, az eredmény, hogy az egyetemeken ugye nagy a különbség, elválnak egymástól az orvosok, a mérnökök, a filozófusok. Ezen programon belül, ennek a programnak köszönhetően összejárnak ezek a hallgatók, együtt gondolkodnak, ez rendkívül érdekes. Miért? Azért, mert szerettük volna a lehető legjobban a sokszínűségre helyezni a hangsúlyt, ugyanis a sokszínűség az, amiből hogyan is mondjam, vállalkozásra alkalmas ötletek születhetnek. Tegnap még nem gondolt senki egy-egy ötletre, de ma, ahogy már együtt dolgoznak a különböző területű, területről érkező hallgatók, már mindenre gondolhatunk. Mondtam, hogy ezer, ha ezer lakosra száz vállalkozás jut, tehát jól mutatja a vállalkozások fontosságát ez a szám. Ez a C-Lab, amelyet létrehoztunk, európai modell, európai modell, ahol is együtt tudunk gondolkodni, az ötleteket ütköztetni tudjuk. Így tudunk a, a sokszínűségből lehetőséget kovácsolni. A különböző kultúrák, a különböző tapasztalatok összeütköztetése adja azt az erőt, amelynek köszönhetően Európa továbbra is a saját kultúráját meg tudja védeni, a saját gazdagságát, a saját üzeneteit. Alapvető fontosságú üzenet ez számomra. Én személy szerint védem, támogatom ezt az ötletet. A hallgatók pedig hisznek ezekben a lehetőségekben, ugyanis Európa a sokszínűségből áll, Európa a különbözőségekből áll, és az a lényeg, hogy ezt a különbözőséget értékként lássuk, és lehetőséget kovácsoljunk belőle. Ugyanis ez előny. Itt egy olyan ötleten dolgoztunk, amely a turizmussal kapcsolatos, az adriai jón régión belül a tapasztalatokat ütköztettük ebben a régióban, amely annak a fele Európa, a másik fele pedig már Európa felé kacsingat, például Szerbia. Az volt a célunk, hogy vállalkozásokat hozzunk létre a, a, turiz, a kulturális turizmus területén ez már a második ilyen program. Három hónapon keresztül 25-en dolgoznak együtt, különböző országokból érkeznek. 18 mm, üzleti tervet hoztak létre különböző témákon belül, mm, mindegyik erre adott régióra vonatkozik, ezzel az adott régióval foglalkoztak ezek a üzleti tervek. Olyan üzleti tervekről van szó, amelyeknek köszönhetően a hallgatók láthatják, hogy hogyan lehet értéket kovácsolni az egyetemen tanultakból. Hogyan lehet együtt dolgozni. Ha jól látom, lejárt az időm, de zárásképpen még mondanék egy másik példát az együttműködésre az egyetem egyetemi együttműködése az Adriai Jón régióban. Ez a virtuális hálózat, egyetemi hálózat a Uni Adrian projekt keretében. Ennek egyik rész, a részvevők egyik része európai, a másik része nem sokára európai lesz. Az Erasmus Mundust használtuk, így tudtuk 180 hallgató mobilitását támogatni. Még egyszer mondom, a különbözőségek igenis értéket jelentenek, ezekből kell lehetőséget kovácsolni. Köszönöm, köszönjük professzor úr, mondja az elnök. Nagyon érdekes volt hallani a makrorégióról, az adriai jón makrorégióról és a balkáni országokról keleti országokról. Láthattuk, hogy ez az egyetemek hálózatba való hálózatával való alakítása milyen fontos. Köszönjük a sokszínűségre való referálást, tudjuk, hogy a sokszínűség Európa alapját képezi. Átadnám most a szót Sefcik professzor úrnak, aki a Dresdai Egyetemről érkezett, és a startupokról fog beszélni, valamint a regionális innovációról. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Az egyetemek szerepéről szeretnék beszélni a startupok összefüggésében, és hogy ennek milyen kihatása van az Európai Innováció Stratégiára. Négy-öt diával szeretném bemutatni a drezdai helyzetet, és egy diával pedig szeretném bemutatni majd az ajánlásokat. Én az egyetemen a vállalkozási tanszéken vagyok, azt vezetem, és megvan az az előnyöm, hogy olyan dolgokról beszélhetek, amelyel minden nap konfrontálódok. Tehát száz országban vagyunk, egy olyan területen, ahol létezik egy konkrét innovációs stratégia, ahogy ezt a tartományi kormányzat megfogalmazta, Tehát olyan régióban vagyunk, ahol kevés a nagyvállalat. A stratégia olvasható a tartomány honlapján is, tehát most, most itt nem szeretném ezt nagyon részletezni. Százországban a szerkezetváltási folyamat a német egység után indult meg, de még mindig dominál a szerkezetváltási folyamat olyan helyzet van, hogy utol kell érnünk a régi tartományokat, hiszen eh, a német átlag mögött van nálunk még a termelékenység. Az iparra kis és középfeladatok jellemzőek, ez német sajátosság, de nagyon jellemzőek ezek a mi régiókban. Tehát van néhány nagyobb vállalat, és a legtöbb nagy vállalat általában úgy jött oda, hogy állami támogatást kaptak, és például chip gyártás van, és kevésbé jellemző az, hogy ott legyenek a vállalatok központjai. Szászországban nagyon sok egyetem van, és nagyon jó a kutatás infrastruktúra is, ez az átlag fölött van. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy Németországban hány szabadalmat kapnak az egyetemek, akkor Szászország a vezető. Tehát innováció tekintetében mi vagyunk a vezetők. Tehát a száz egyetemek híre kiváló, hiszen eh, a egyetemek közötti versenyben is nagyon elő vannak. Most ha megnézzük a startupok és az egyetemek közötti összefüggést, akkor itt eh, a régiókban nagyon jó a helyzet, tehát igazából pingpongozik a két fél, hiszen a startupok motor szerepet vállalhatnak. Az egyetemek képzik az alapot, de az utolsó lépést az egyetemek nem tudják megtenni a piacon. Ez már a vállalatok dolga. Kiegészítik egymást, és ez nagyon pozitív helyzethez is vezethet. A startupok segíthetnek abban is, hogy a régió és az egyetem új fejlesztési stratégiát alakít ki a mi régiónkban is. Ez történik, de egyéb régiókban is. Mint például Dortmund környékén, hogy mondjuk Németország egyik másik részét idézzem. Nagyon fontos az, hogy a tehetséget odavonzuk. Az egyetemeken nagyon sok tehetséges ember van, és a legtöbb tehetséges ember, mondjuk a professzorok kivételével, csak egy bizonyos időt töltenek a régióban az egyetemek összeköthetik a különféle disziplinákat, tehát együttműködhetett nálunk a mérnök a számítógépessel, hiszen a startupoknál elég gyakran az a helyzet, hogy különféle ismeretekre van szükség. Az egyetemek viszonylag nagy kutatói bázisra rendelkeznek, tehát a vállalatok is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Egy olyan régióban, mint a miénkben, ahol nincsenek nagyvállalatok, kutatásigényes nagyvállalatok, távolibb vállalatokra vagyunk utalva. Tehát nagyon fontos például, hogy megemlítsük mondjuk a gyógyszeripari gyárakat. A gyógyszeripar az jelen van nálunk. Tehát amit a drezdai műegyetemen teszünk, az az, hogy támogatjuk a vállalkozást, a vállalkozásokat, a vállalkozás oktatását, és az egyetemen kívüli kutatókapacitásokat is bevonjuk a munkánkba. Ennek az eredménye egy 20-25 startup, tehát most nem általános startupokról beszélek, hanem olyan startupokról, amelyek kockázati tőkével indulnak. Ezen kívül még további előnyökről is beszámolhatnék, tehát vannak kutatási ösztendíjak, a köztön, ezek az ösztendíjak pedig odavonzanak kutatókat. Mondjuk, ha megjelenik egy startup, akkor a kutatási együttműködést alakíthatunk ki az új startupok és a létező kutatóintézetek között. Az Európai Szociális Alapból is részesülünk, ezen kívül kapunk a helyi tartományi kormányzattól is támogatást. Három kategóriát különböztethetünk meg a tevékenységünkben, tehát az egyik az információ, és az információ és a foghíj felderítése, hogy hol vannak még tudásbeli hiányosságok, mire van szükség. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy miből áll egy vállalkozás, milyen vállalkozásokra van szükség. Elég gyakran meghívunk sikeres vállalkozókat, hogy beszéljenek mondjuk, hogy 3-400 hallgató el, előtt, vagy más érdekelt fél előtt, hogy valamilyen benyomást kapjanak az emberek, hogy hogyan is járnak, hogyan is ketyegnek a vállalkozók. Ezen kívül mindenféle kutatókkal találkozhatnak a hallgatóink. Megpróbálunk mondjuk megpróbálunk tanácsadással is foglalkozni, és a következő szint pedig az oktatás. Tehát ez a akadémiai oktatás, tehát a felső, jellemzően felsőoktatási oktatás, de nagy súlyt helyezünk a gyakorlatra, mindenféle tudós képzésre, főleg olyan területeken, mint üzleti vállalkozás, a soft képességek, a ügyfélkapcsolat, és így tovább. A harmadik oszlop pedig a tanácsadás és támogatás. Vannak olyan csapataink, amelyek egyetemi oktatókból állnak, és vannak gazdasági tapasztalatai, ipari tapasztalataik. Megpróbálunk a vállalkozóknak segíteni partnerként, és megpróbálunk tanácsot adni, együttműködést. Végezetül Évente mondta már, hogy olyan 20-25 startup alakul ki, a legtöbb általában high-tech alapú, mondjuk így, és néha az a problémájuk, hogy nincsenek meg a megfelelő embereik. És tehát megpróbálunk a piac, megpróbáljuk a piaci igényeket a személyes készségekkel összekapcsolni természetesen más, alacsonyabb profil is van. Vannak hosszú távú kapcsolataink a startupok és az egyetem között. És megpróbálunk európai szintre, az európai szintre is kilépni. Úgy gondolom, hogy az európai politikának olyan mechanizmusokat kell használnia, mint az európai szociális alapok, és pedig két dolgot említenék. Az egyik az, hogy segítjük az egyetemeket abban, hogy olyan projekteket folytassanak, amelyeket bemutattam, másrészt pedig szeretnénk segíteni az embereknek az egyetemen, hogy a, kicseréljék a legjobb gyakorlatukat. És hogy ezzel hozzájáruljanak a régiók fejlődéséhez. Úgy gondolom, hogy nehéz ilyen kezdeményezéseket önfinanszírozni, de megpróbálunk amennyit lehet saját finanszírozásról is megoldani. Nem igazán működik. Tehát a startupoktól is kapunk anyagi támogatást, és ebből a támogatásból pedig megpróbálunk ismét újabb startupok létrehozásába beruházni. Tehát bármelyik korai startupnak nagyon nehéz helyzete van, a legtöbb európai országban, és hát igazából ez miért lenne jobb a többi egyetemen? Természetesen lehetne az egyetemeket kárhoztatni, de az egyetemek természetesen abban érdekeltek, hogy egyre több publikációjuk legyen, hogy egyre több külső finanszírozást kapjanak, és a startupokra pedig ez nem igazán jellemző. Tehát el lehet mondani az egyetemeknek, hogy meg kell változniuk, de hát ehhez azért valami kis beruházás is szükséges. További kezdeményezéseket teszünk, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük, és így jobban ki tudunk küszöbölni elégtelenségeket. És tudunk segíteni olyan egyetemeknek, amelyek most küzdködnek azokkal a problémákkal, amelyekkel mi küzdködtünk az elején. Tehát megpróbálunk így profitábilisak lenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm ezt az érdekes bemutatót és felhívást arra, hogy használjuk ki jobban az európai szociális alapot, amelyet a startupok is használhatnak felhívás arra is, hogy a olyan területeket is fejleszteni kell, ahol egyetemek vannak. Most pedig az utolsó felszólalónk, Bajmer úr, aki a CSB System projektmenedzsere, és a felsőoktatásról fog nekünk beszélni a vidéki területeken. Egyfajta szimbiózist hoztak létre a vállalkozási szféra és az egyetemek között. Köszönöm szépen a meghívást. Felső oktatás vidéken. Szimbiózis. A felsőoktatás és a gazdaság között ez az előadásom címe, és én vagyok felelős ennek a projektnek a sikeréért. Néhány szót szólnék a vállalatunkról, a vállalkozásunkról, hogy megértsék, hogy miről is van szó, tehát hogy hogyan tud együttműködni a felsőoktatás és a gazdaság. Az ország észak-nyugati sarkában vagyunk, a holland-belga-német hármas határon, nemzetközileg is elismert vállalat vagyunk. Világméretben használják a szoftvereinket, a kereskedelemben, logisztikában, kozmetikában, élelmiszeriparban tehát komplet megoldásokat dolgozunk ki, szoftver, hardware és tanácsadás tekintetben. Tehát természetesen ide tartozik az oktatás is. A CSP rendszer 20 nyelven hozzáférhető, és 40 országban vagyunk jelen. Nemzetközileg aktív vállalatként nagyon szorosan együttműködünk technológiai és tudományos partnerekkel. És a Bertelsmann alapítvány pedig kitüntetett minket családbarát vállalkozásként. Akkor most térjünk át a témánkra, tehát ez a szakmai életet követő felsőoktatási képzés. Tehát nagyon fontos, hogy Heinsbergi körzetre koncentráljunk. A régiónkban erős munkaerőhiány van, és a CSP rendszer egyik sajátja az, hogy megpróbálja a hosszú távú igényeket is kielégíteni. Tehát egy olyan képzésben működünk együtt a Kölni főiskolával, amely célja az, hogy a gazdasági élet számára tanítsunk, oktassunk szakembereket. Tehát a CSP rendszer a vállalatok számára is innovatív. Az Észak-Rajna-Veszfáliai kereskedelmi kamara adatai értelmében láthatjuk, hogy milyen hiányosságok vannak a képzett munkaerő tekintetében, tehát hiányzik a képzett munkaerő. Itt látjuk a távolságokat, tehát hogy a városok között milyen távolságok vannak, Mönchengladbach, Düsseldorf, Aachen, Köln. Nyilvánvalóan nagy szerepet játszik ez, amikor valaki felsőoktatási intézményt választ. Tehát nagyon fontos az, hogy nagyon fontos a hallgatóknak, hogy mennyire tudnak lakni, mennyire tudnak utazni a főiskola helyére. 2015. szeptemberében a Kölni szakfőiskolával két specializációt indítottunk, egy BA-t, üzemgazdaság tekintetében, és így a kampuszon mégiscsak vélemény szerint sikeresek voltunk. Tehát ez egy teljesen normális tanterv, hét szemeszterre lebontva, tudomány és gazdaság találkozik egymással, a hallgatók pedig találkozhatnak a gazdasági élet szereplőivel. A külső kihelyezett telepünket is akreditálták, azt mutatja, hogy tovább kell terjeszkednünk. Az elmúlt években elég sokat dolgoztunk ezen, és a kurzusaink olyan érdeklődőket céloznak meg, akik a tanulmányaik mellett, vagy a munkájuk mellett tovább szeretnék képezni magukat. Itt az elmúlt hónapokban négy új előadót építettünk, 5 millió eurós beruházás volt, és sikerült megoldanunk. Tehát vezető IT vállalat vagyunk az Aacheni régióban. Itt szeretnénk lehetővé tenni a tudás transfert a felsőoktatás és a gazdaság között. Az új előadók is innovatív technikával épülnek, tehát látják az ergonómiai elképzelést. Tehát ezek az elképzelések ahhoz vezetnek, vélemény szerint, hogy több hallgatót vonzunk a régióból, hiszen eh, szeretnék kihasználni ezt a lehetőséget, hogy ott, a régióban tanulhatnak a Kölni szakfőiskolával egy nagyon jó szimbiózis valósítottunk meg. Általában 30 hallgatónál kevesebben vannak a szeminármi csoportokban. Megpróbálunk mobilak lenni, mint e-tanulás. Megpróbálunk a jövőre koncentrálni a tanulási módszerekkel is. Tehát magánfőiskola vagyunk, és a hallgatóknak sajnos 360 eurós havi tandíjuk van. Egy lakás bére 350 euró, tehát ez azt jelenti, hogy igazából ugyanannyi a lakbér, az albérlet, mint a tandíj. Wir haben eine Vision für das van egy víziónk 2020-ra. Szeretnénk egy általános menedzsment szakot beindítani, és itt egy ipar 4.0 vállalat forrástervezést és mobil tanulmányokat tervezünk ebbe belevonni. Tehát a piac stratégiai követelményeiknek is szeretnénk megfigyelni, megfelelni. 2020-ig szeretnénk 800 embert foglalkoztatni. A CSB ennek érdekében regionális továbbképzési programot hozott létre 15-25 éves korosztály számára, akik szoftvert szeretnének programozni. Pillanatnyilag egy programozó jogosítványt fejlesztünk ki, ugyanúgy, mint az Európai Számítógép Programozó jogosítványt. Ez lesz a kísérleti projektünk a következő hónapokban, először regionális szinten, utána szövetségi szinten, utána pedig európai szinten. Egy rövid következtetés. Az innováció a felsőt oktatásban szárnyakat ad a régiónak. Tehát aki az oktatásba nem ruház be, annak nem lesz perspektívája. Nagyon céltudatosan dolgozunk, nagyon céltudatosan tevékenykedünk az ügyfeleinkkel a Heinsbergi régióból. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you so much. Very interesting this new, this, uh... Köszönjük, rendkívül érdekes volt ez a más nézőpont. Ki szeretne felszólalni? Látom, hogy többen szeretnének felszólalni. Köszönöm szépen a három nagyon érdekes előadást. Világossá vált még egyszer Sefcsik úr, hogy mennyire fontos, hogy nem csak a kiválóságot támogassuk, és hogy ne csak jó ötleteket hozzunk létre a végén, hanem hogy mutassuk meg az embereknek, hogy hogyan vezetnek egy vállalatot, hogyan lehetne egy vállalatot, hogy hogyan lehet az adókérdéseket megoldani, hogyan lehet a könyvelést megoldani, hogy mi mindennel függ össze egy vállalat. És akkor a lehető legjobb elképzeléseink is meg lehetnek, de hogyha nem tudjuk, hogy hogyan vezetünk egy vállalatot, akkor ez a vállalat összeomlik. Éppen ezért nagyon jónak tartom ezt a kombinációt, és fontosnak tartom. Tehát nem csak szakmai szempontból, hanem hogy vállalkozói gondolkodást is terjesztenek. A kérdésem pedig a másik két előadóhoz is szól. Van együttműködés például a városi gazdasági támogatással? Tehát a fiatal startupokat kísérik még? Amíg startupok figyelemmel kísérik, esetleg segítenek? Illetve van együttműködés például a kamarákkal? Nem tudom, hogy Olaszországban létezik -e egy ilyen kamarai rendszer, mint Németországban, sejtem, hogy igen, de nagyon lényeges kérdés lenne, hogy van-e hálózatképzés mondjuk a kamarákkal is. Vannak még itt kérdések, Morgano kolléga. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Kettő-három kérdésem lenne. Először is úgy tűnik, hogy ismételten Kicsit nagy a különbség itt Európán belül. Miért is mondom ezt? Azért, mert nyilvánvalóan a nemzetközi szintéren próbálunk versenyezni. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a sánkhelyi kiállítás után nagyon sok befektetésre került sor az emberek közötti együttműködésben. Prodi úr, az előző elnök is emlékeztetett minket arra, hogy több kilométernyi laboratórium van, és ezek együtt dolgoznak, de hát Európában nem ez a helyzet, itt mindenki a saját kis sarkában dolgozik. A vállalkozások, vállalkozási készség a startupok területén az egyetemnek igen nagy helye, nagyon nagy felelőssége van. Az alkalmazott kutatásra gondolhatunk itt. A vállalkozói készségekben az alkalmazott kutatás a fontos, de itt le vagyunk maradva egy kicsit. Szeretném azt is tudni, hogy mit is gondolnak a kutatói tevékenység, az egyetemi kutatói tevékenység és a didaktikai tevékenység közötti különbségről. Sok kérdésem lenne még, de látván, hogy milyen sok publikáció jelenik meg a témában, szerintem mm, mm, érdekes megnézni azt, hogy a nemzetközi keret hogyan alakul, ugyanis ebben a keretben működünk. Köszönöm, Luigi. Nagyon röviden szeretnék felszólalni, vagy legalábbis remélem. Kétszer is említette, hogy száz startup működik önöknél, vagyis minden egyes család egy külön vállalkozást jelent, vagy rosszul értettem esetleg? Milyen fajta vállalatokról van itt szó? Lenyűgöző ez a szám, ezért szeretném tudni, hogy milyen vállalatok ők. jobb szót szeretnék javasolni a fertőzés helyett. A fertőzés ez egy, egy negatív szó. Legyen inkább ozmózis. Az ozmózis úgyis egy, egy ógörög szó, amely az angolban is létezik. Ez jó példája lehet az együttműködésnek. Lehet, hogy így át kellene keresztelni ezt a, az előadást, ezt az egész koncepciót még ma Tisztelt elnök asszony! Szeretném elmondani, hogy ez a második panel sokkal praktikusabb, mint az előző, jól megszervezett panelbeszélgetés ez. A startupok és az egyetemek között van különbség, olyan az egész, mint egy ping-pong, mint hogyha a labda soha nem menne át a hálón. Egy startupnak mennyi idő kell ahhoz, hogy igazi vállalat legyen, vagy mindig startup marad, és azt asztali szezik az egyetemekkel? Olyan sok téma van itt. Nehéz ezekre választ adni. Minden esetre az eszmecsere nagyon érdekes. Köszönöm, Georgios, Helga Truppel, Liaszó. Köszönöm szépen. Bajmer úrhoz lenne egy kérdésem nagyon érdekesen leírta, hogy hogyan lehet vidék és térségben felsőoktatást folytatni. Nagyon meggyőzőnek tartottam a példáját, hogyha belegondolunk az európai helyszínbe, akkor nagyon fontos az, hogy ne csak nagyvárosokban legyenek egyetemek, felsőoktatási intézmények, hanem vidéken is. Most a régiójától eltekintve van még ilyen az Európai Unióban, vagy Németországban? Nagyon érdekelne, hogy hogy milyen ez a megközelítés, és amit tesz, az van-e máshol? Köszönöm. Nem hiszem. Egy, egy utolsó, egy utolsó kérdést. Köszönöm. Sajnos nem hallgattam meg a prezentációt, de nagyon érdekel a tárgy az Agri szakbizottságot képviselem, ahol a kapról és annak a reformjáról vitáztunk. És a vidék és térségekről volt most egy vita. Szeretném elmondani, hogy vannak Bulgáriában IT specialisták, akik általában a nagyvárosban kapják a diplomájukat. Hogyan tudunk létrehozni összeköttetést a vidéki és térség és a vállalkozások között. Hiszen általában a nagy üzletek, a nagy vállalatok mindig a nagyvárosokban vannak. A vidéki és térségek pedig elvesztik a humán erőforrásukat, elvesztik az embereket. Tehát hogyan használhatjuk fel a vállalkozói ismereteket ennek érdekében? Grazie, e vorrei solo Köszönöm, kettő kérdést szeretnék én is feltenni, hogyha szabad. Az egyik a vidéki, vidéken a készségfejlesztés. Hogyha jól értem, akkor vannak olyan agrár um, képzések Európában mindenhol, ahol együttműködés van, és olyan kompetenciákat adnak a hallgatóknak, amelyek nem csak hogy elégségesek ahhoz, hogy valóban át lehessen őket ültetni, hanem teljesen közvetlenül átültethetők. Vannak professzionális szakmai profilok, vagy esetleg a képzés, a technikai képzés adják hozzá ahhoz az alapképzéshez, ahhoz, hogy ez az ozmózis, ahogyan a kollégánk is mondta, létrejöhessen. A másik dolog a licenszek, a A második kérdésem pedig azzal kapcsolatos, hogy az innovációkat hogyan lehet elősegíteni, hogyan lehet gazdasági képzési tenni gazdasági ag élő tárgyá. Persze sok kérdés merülhet még itt fel, a kutatók és számos számos kutató részéről. Szerintem még sok mindenre van itt szükség, még előre lépésre van szükség. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a kutatás, még hogyha elméleti vagy gyakorlati is, mindenképpen fontos eredményt jelent, attól függetlenül, hogy áttesszük-e valamilyen konkrét vállalatokba, vállalatra A szabadalmak kérdése tehát nagyon fontos. Tehát tényleg vidéken vagyunk, 30 kilométerre a legközelebbi nagyvárostól, és Németországban van egy közmondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát nincs adott infrastruktúra. A tudás transfert, a gazdaság, a főiskola és a hallgatók között, illetve azok között, akik szeretnének eh, megfelelő továbbképzést kapni, tehát ezt kell támogatnunk. És a vállalatvezetők pedig arra gondoltak, hogy eh, össze kéne kombinálni a dolgokat. Európában nem nagyon van példa erre. Általában az van, hogy eh, a vállalatok mennek el a felsőoktatáshoz. Ebben az esetben a felsőoktatás jött el hozzánk. Tehát nagyon fontos, hogy a tudástranszfert együtt kezeljük, a főiskolák nagyon rugalmasak, és mi is kutatunk, és természetesen mi is érdekeltek vagyunk abban, hogy szabadalmakat jelentsünk be. 120 szabadalmunk van különféle területeken, vannak saját kutató részlegeink, és mégis szeretnénk forszírozni a saját képzést, egyéb főiskolákkal is együttműködünk, Berlin, berlini főiskolákkal, müncheni főiskolákkal, de nagyon szívesen együttműködünk külföldi főiskolákkal is. Thank you, professor. Um, to answer just a few um, questions that came up uh, beyond starting up. Um, we... Tehát nézzük csak. Egyetemként, egyetemként nem tudunk sokat tenni a startupok elindulása után mivel nem versenyezhetünk a magánszektorral, hát mint tanácsadó egység. De a magas potenciállal rendelkező startupok nagyon hamar leszakadnak az alma máterükről, és egyenlő alapokon működtetünk együtt. Nem aggasztó ez a helyzet, tehát tehetünk mi is valamit, értük, és együttműködhetünk. Ez elég. A legtöbb esetben. Ami a kamarákat illeti, tudjuk, hogy milyenek vannak, nagyon jó az együttműködés, megkönnyítik például ösztöndíjak odaítélését, tehát például, hogy valaki kapjon egy ösztöndíjat az első startup beindítása előtt, egyetemként és ők kereskedelmi kamaraként különféle ügyfelekkel rendelkezünk. Tehát mi technológiailag orientált startupokkal foglalkozunk, és válvál mellett dolgozunk, ismerjük egymást, de nem vállalhatjuk át a többi szerepét. Ami pedig az oktatást, publikációkat illeti, néhány esetben támogató szerepet játszunk, tehát nem felsőoktatási támogatást nyújtunk a startupoknál. Én, én nem tehetném ezt meg, hogyha nem lennének forrásai. Tehát, hogyha nekem csak a tanszék, ha nekem csak a tanszékem lenne, és nem lenne lehetőségem forrásokhoz jutni, akkor nem tudnám támogatni a startupokat. Tehát Németországban Humboldt óta megvan ez a összekapcsolódás a kutatás és az oktatás között. Tehát kockázati tőkét kaphatunk vállalatoktól, és a tanszékemen például kockázati tőkével finanszírozunk kutatási projekteket. Ez rendben van. Ez a, ezek a dolgok kombinálhatók professor Longhi. Sì, eh, sono molte le domande, provo. Nagyon sok kérdés felmerült, megpróbálok majd válaszolni mindegyikre, hogyha sikerül. Először is Olaszországban működnek a kereskedelmi és iparkamarák, behálózzák egész Olaszországot. Együttműködnek ebben az ökoszisztémában a vállalkozókkal, a vállalkozói készségeket támogatják. Ez olyan, mint egy gazdag ökoszisztéma, amelyben vannak vállalkozások, vannak kereskedelmi és iparkamarák, vannak bankok, amelyek finanszírozzák ezt a fajta tevékenységet. Egyértelmű, hogy nem tudunk 100 kilométeres laboratórium láncot felfűzni és így együtt működni. Mi vertikális módon működünk, igen, csak érdekes módon. De a laboratóriumoknak az eredményeit figyelemmel követjük, ez az előttünk álló kihívás Fontos, hogy a technológiákkal együttműködjünk, de nem tudunk persze a 100 kilométeres laboratórium hálózatokkal versenyezni. A mobiltelefonok elterjedése az rendkívüli nagy előrelépés. Szerintem a mobiltelefon nem csak a technológián alapul, hanem a telefonok elterjedése egy nagyon egyszerű ö, atla, ö, nagyon egyszerű dolgon alapul, vagyis a SIM kártyán. Tehát nekem van egy szerződésem, anélkül, hogy lenne szerződésem. Így lehetett elterjeszteni a mobiltelefonokat. Aztán jön a többi technológia, a többi technológiai ö, megállapodás. De az alapötlet ez a szolgáltatásból indult ki, nem pedig a technológiából. Ezen kell dolgoznunk, ezzel, ebben lehet versenyezni ozmózisban, persze ugyanis egyértelmű, hogy különböző készségeink vannak. A contamination, vagyis fertőzés szó, azért, azért, azért használjuk ezt, mert talán jobban lehet kommunikálni. Egy kommunikációs ötlet az egész, ezért lett contamination fertőzés, és nem ozmózis. Az innovatív startupokat, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a start, az innovatív startupok hány százalékban vannak jelen Olaszországban. A nagy részük az egyetemek környékén alakul ki. Nálunk például a mi régiónkban az Ankonai Egyetemi Egyetem körül alakulnak ki a startupok, és e-, ez máshol is így van. Tehát valódi, valódi katalizátorként működnek az egyetemek. Ugyanis megvan a nyersanyag ott van a humán erőforrás bent az egyetemek falain belül, lehet, hogy kevesen vannak, de annál fontosabbak ők az emberi erőforrás, és rájuk lehet építeni, velük lehet lehetőségeket és új ötleteket létrehozni. Nyilvánvalóan ehhez szükség van a kutatások eredményeire. Az egész karrierünk arra azon alapul, hogy a kutatások eredményeit elemezzük. Az értékelésbe azt is be, be kell vennünk, hogy hogyan támogathatjuk a fiatal vállalkozókat. Ez egy olyan kritérium, amelyet beszámítunk az értékeléskor. Az egyetem motor, mozgatóerő, amely lehetőségeket hoz létre, növekedési lehetőségeket a vállalkozások számára. A KKV-k, amelyekről már az imént beszéltünk, értéket képviselnek, kisebbek, kicsik, tehát mm, vál, gy- családi vállalkozások, és a, a 195 ezer márkéban működő vállalatnak a 95%-a KKV. Mit is gyártanak ők? Made in Italy termékeket, vagyis minőségi termékeket, ruhákat, cipőket, olasz design termékeket. A know-how és a, az ismeretek összekapcsolása adja ennek a modellnek az alapját. Éppen ezért a KKV-k ezen, ez alapján működnek itt nem több száz kilométeres laboratóriumokról van szó, hanem kicsi struktúrákról, amelyeket hálózatba kell szervezni, amelyeknek az ökoszisztémáját létre kell hozni, úgy, hogy ezek a kis vállalkozások, ezek át tudjanak alakulni, és versenyezni tudjanak a sokkal nagyobb területi vállalatokkal. A mi régiónk tehát ezen a modellen alapul, és ezt a modellt próbálja, ezt a kis dimenziós modern próbálja fejleszteni, és ezeket a piacokat támogatni, ugyanis ha ezt nem tesszük, akkor nincs jövő. Az alapötlet tehát az, hogy megragadjuk a lehetőségeket. Nálunk Olaszországban ugyanaz az a helyzet, mint mondjuk a vidéki hegyi területeken. Az Appeninek átfut a, átfut Olaszországon, tudjuk, hogy most milyen problémák vannak a földrengés miatt, de ott van ez a hegy láncolat, amely végigvonul egész Olaszországon, és amelynek a területén kevesen laknak. Nehéz ezeken a helyeken növekedési politikákat kialakítani. Az európai politikák és az országos politikák közül olyanokra van szükség, amelyek a különbözőséget gazdagságként látják. Fontos az életszínvonal, és így tudunk megfelelően harcolni a különbségekkel, így tudjuk azokat lehetőségekbe fordítani, ez egész ország és egész Európa számára lehetőséget jelentenek a különbözőségek. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm ezt a nagyon szenvedélyes hozzászólást. Zárásképpen szeretnék köszönetet mondani. Nagyon örülök, hogy itt voltak velünk, örülök, hogy megszervezhettük ezt a meghallgatást. A titkárságtól azt kérném, hogy ezeket az értékes szövegeket gyűjtse össze, és hadd osszuk meg majd egymással, nem csak a mi bizottságunkban dolgozó képviselőkkel, hanem a többi képviselővel is, és hadd tegyük fel a honlapunkra is. Kettő-három kis dolgot szeretnék csak mondani. Nagyon szívesen beszélgetünk önökkel ezekről a témákról. Kérem, hogy állandó partnerként gondoljanak ránk. Nem csak az ilyen meghallgatásokon beszélünk önök, önökkel szívesen. Az új készség, menetrend egy új kihívás, amely vár minket, és amelyben önök is segíthetnek, hiszen már számos fontos elemet megosztottak velünk. A felsőoktatás modernizációjáról szóló közleményt várjuk a bizottság részéről. Várjuk ezt a szöveget, majd önöktől is kérhetünk ezektől, ezek kell kapcsolatos szövegeket. Ami pedig a programok megvalósítását illeti, legyen szó Horizontról vagy Erasmus Plusról, szeretnénk, hogyha jobban kihasználhatnánk az önök elem, önök jelentette lehetőségeket. Gondolok itt az Erasmusra, a partnerségi kapcsolatokra, és arra, hogy hogyan lehet az oktatási rendszereket az egyetemek szerepével fejleszteni. Itt a mai napon láthattuk, hogy igazunk volt, amikor azt mondtuk, hogy jó hogyha a harmadik szerepéről beszélünk az egyetemnek, vagyis arról, hogy az egyetem nem egy egyedi szereplő, nem nincs bezárva az egyetem falai közé, hanem együtt működik a többi szereplővel. Európának szerintem nagy hangsúlyt kell fektetnie erre a fejlődési területre, és kell, hogy lássa, hogy az új generáció milyen új lehetőségeket hoz magával. A startupok, a vállalkozói készségek mennyire fontosak. Gondolom, hogy ebben a hálózatban önök nem csak a bolonyai folyamat, hanem az európai, az euromediterrán térség euró, öm, egyetemeiként aktív szereplői. Szeretnék köszönetet mondani, és még itt a ranking kérdésre kitérni. Amikor Vesziliu biztos az egyetemek rankingéről sorolásáról beszélt, ugye tudjuk, hogy ez milyen kényes téma, mi azt kérjük először is, hogy a nemzetközi ség legyen figyelembe vevendő kritérium. A képesség, a fejlődési képesség, a vállalkozói készségek fejlesztésének képessége egy olyan kérdés, amely a, amelyre a főigazgatóságnak foglalkoznia kell. Az önök felszólalásai, nagyon érdekesek voltak, köszönjük szépen, ezeket majd megosztjuk mindenkivel. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, jó munkát kívánok, ugyanis erre szükség van. Köszönöm. Eh, eh, Még mielőtt mindenki elmenne, holnap 15.30-kor az oktatási ügynökséghez megyünk. Just... Okay. No, tomorrow morning, Tomorrow morning. Oh, finished. Allora, tomorrow, tomorrow at 3.30 and... Uh holnap 15.30-kor, és csütörtökön pedig szavazunk az EICC-ről. Vagyis a kreatív és kulturális iparról. Kérem, ezt ne felejtsék el.